Bien. Mes chers collègues. Euh, Kedves kollégák! Megnyitjuk most akkor a Költségvetési Bizottságnak az ülését. Kérem szépen, elnézést kérek a késésért, de szokás szerint nyilvánvalóan ez minden évben megtörténik, hiszen Eh, ezt a hosszú és nehéz szavazást akartuk előkészíteni, a következő évi költségvetési tervezethez ugyanis szükség volt egy politikai megállapodásra, és ezt minél teljesebbé akartuk tenni eh, a frakcióknak a többsége között. Nos, hát ezzel foglalkoztak most a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevőkkel, mindegyik frakciából, a titkársággal együtt, akiknek megköszönöm a munkáját, hiszen fantasztikus munkát végeztek, ezért meghajlok előttük. Nos, most ma délelőtt két hosszú órára volt szükség, hogy a pontosabban meghatározzak az egyetértéseket, illetve azt, hogy hol nem értünk egyet kérek szépen csendet. A főigazgatónak a jelenlétét is szeretném megköszönni a bizottságtól, majd valamikor hozzá fog szólni. Nos, akkor az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. A második napi rendi pont a szeptember 22-i ülésjegyzőkönyvének elfogadásának, és hogyha ezzel kapcsolatban nincsen megjegyzés, akkor ezt is elfogadottnak nyilvánítjuk. Láthatták a Kobo News-ban azt a tájékoztatót, amelyet az elnök adott a hármas pontot illetően, tehát nem térek erre vissza. Egy dolgot tennék hozzá, a koordinátorok ülésén a múlt héten úgy döntöttünk, hogy az elnökök értekezletek döntését illetően, amely a parlamenti delegáció összetételével kapcsolatos, ugyanis ők fognak tárgyalni a az általános ügyi tanács elnökségének a, a trojkájával a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Nos, velük kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a Költségvetési Bizottságnak az elnöke lesz a delegáció elnöke, és a költségeket illetően két jelentéstevő lesz, és a bevételeket illetően is két jelentéstevő. Tehát a múlt heti koordinátoról ülés úgy döntött, hogy a költségek illetően Reimer Böge, mint jelentéstevő, megerősítjük a szerepében, Igváló Kalfin lesz a társ jelentéstevő, Ma országának politikai életében játszott aktív szerepe miatt nincs itt, de reméljük, hogy eh, attól függően, hogy mi történik az országában, még mindig társjelentéstevő lesz majd. Jean-Luc Doan a bevételek jelentéstevője, és Ann Jensen lesz a társjelentéstevője a eh, eh, a liberális frakció részéről, ugyanis nagy örömmel fogja az európai politikákat finanszírozni persze nyilvánvalóan lesznek bizonyos csökkentések is. De ez a frakciónak a politikai választásaitól függ. Nos, akkor most térjünk a négyes napirendi pontra. Ez pedig a szavazás megszervezése. A célkitűzés a következő. Ennek persze mindenki örülni fog, ez pedig az, hogy holnap este 18.30-ra befejezzük a szavazást. Óvatosak voltunk, mint minden évben, és ezért annak a lehetőségét is megteremtettük, hogyha szükséges, akkor csütörtök délelőtt még szavazhatunk, tehát egy plusz szavazó ülés lenne. Reméljük, hogy a frakciók közötti politikai párbeszéd lehetővé teszi azt, hogy minél gyorsabban haladhassunk. Ha ez így van, akkor a célkitűzésünk, tehát amit a koordinátorok ülésén hoztunk ma délelőtt, ez, hogy a dél előttnek az utolsó részében megvizsgáljuk a frakciók közötti politikai tárgyalásoknak az állását. A két jelentéstevő fog beszámolni erről, és a főigazgató úr is. A hagyomány szemben megkapja a szót, azért, hogy a jelentéstevők is reagálhassanak arra, amit mond. És lehet, hogy más kérdéseket tesznek fel neki. Aztán az ebéd szünetet a kétoldalú tárgyalásokra használjuk fel a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők között. És aztán 15 hát órakor kezdjük a szavazást. Nos, úgy gondoltuk tehát, hogy ma délel, délután szavazunk azokról a kategóriákról, amelyek a legkevesebb problémát okozzák. Persze ez nem azt jelenti, hogy politikai megállapodás van, de hát mindegyik frakció szavaz úgy, ahogy gondolta. E, tehát ez akkor nem okozhat problémát a e, szavazást illetően. Az 1B, a, a 2-es és a három ás kategóriáról van szó. Tehát ezek lesznek ma délután. A délután kezdetében, attól függően, hogy milyen kétoldalú megbeszéléseket folytathattak ebédszünetben, akkor, ha szükség van rá, egy újabb, szükség van egy újabb koordinátor ülésre, akkor 18 óra 30-kor megpróbáljuk ezt megtartani. Holnap reggel 9 órakor délelőtt szavazunk a többi eh, kategóriákról, tehát a 3B-ről, az egész négyes kategóriáról, a számokkal és a megjegyzésekkel együtt, amelyek nagyon fontosak, különösen a négyes kategóriában. És az ötös kategóriában, amely a bizottságnak a költségvetését taglalja. És és remélem, hogy ez erősen csökkenteni fogjuk. Itt most nyomást akarok gyakorolni. Holnap délután pedig a prioritásokról, tehát a prioritást élvező kategóriákról fogunk szavazni, legalábbis a frakciók számára fontosak ezek egyes a, a, a kísérleti projektek, a előkészítő tevékenységek, és az ötös kategória a többi intézménynek a költségvetése. És a parlament költségvetése is ideértendő. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a héten csak a költségvetésről, tehát a költségvetés sorokról és a megjegyzésekről szavazunk, és az állásfoglalás tervezetekről 13-án szavazunk, és a módosítók benyújtásának a határaja 6-a csütörtök 17 óra. A módosítók angolul lesznek. Nos hozzátennék annyit, hogy holnap délelőtt szavazunk még Ivalo Kalfinnek a jelentés tervezetéről, amely az EU-n e kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott Európai Uniós garanciákról szól. Emlékezhetnek ugye rá, hogy ezek nagyon hosszú tárgyalások voltak a parlament és a tanács között Kalfin kollégánk segítségével, és itt megállapodásra jutottak, és e, holnap délelőtt erről gyorsan szavazunk majd. Valószínűleg ezzel kezdjük a reggeli ülést. Nos, tehát akkor a főigazgató úrnak azt javaslom, hogy a bevezető nyilatkozatát tegye meg. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzászóljak a mai üléshez. Néhány megjegyzést szeretnék fűzni, mielőtt a szavazásokról lesz szó, miért rátének a szavazása. Nos, nagyon sok módosítót elégedettséggel vettünk tudomásul, nagy részét támogatjuk. Ami a költségvetés tervezett kifizetés előirányzatait illeti, nos hát néhány első megjegyzést tennék a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban a csökkentésről szeretnék szólni. A tanács javasolta ezt. 7 milliárd euróról van szó, a csökkentés ekkora. Nagyon nehezen támogatható ez természetesen, mert eh, ez második, egymás követő második évben van egy ilyen eh, jelenség, az 1A címsor a befektetések, beruházások, beruházások, a növekedést nem tudjuk majd garantálni a 2020-as stratégia kapcsán. Az egy B címsorra, fejezete kapcsolatban a kohézió, a struktúrás alapok végrehajtása nagyon fontos ebben az időszakban. Nehéz időszakban, nehéz gazdasági időszakban kiemelt fontosságú ez a címsor vagy fejezet. Most pedig elemezni kívánjuk a 2011-es pénzügyi évet. Szeretném tehát ezzel a téma kapcsolatban megvilágítani néhány dolgot. Ez a pénzügyi év esetében sokkal magasabb összegekről lehet szó, mint a korábbi években. Ellentétesen a korábbi évekkel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a globális átutalási vagy transfer arány kifizetési nélkül nem valósítható meg. Vissza fogunk majd élni az egyeztető tárgyalás során, amikor majd a pénzügyi év adatait aktualizáljuk, ezen az alapon kell majd folytatni a tárgyalást, szerettem volna kiemelni ezt a pontot. Ami a módosítókat illeti, amelyek kiemelik az Európai Parlament prioritásait, kettő van, amelyet szeretnék megemlíteni. Ugye aggodalmakról van szó, amelyeket a bizottság és önök mi osztunk. Az első módosító az, amely az Európai Élemezési Segélyprogramhoz kapcsolódik, a leghátrányosabb helyzetű európai állampolgárokra van szó, akiket élelmiszer segélyek kívánunk támogatni. Tehát mindenképpen ki kell emelni, hogy nagyon fontos, hogy ebben a sajnálatos ügyben előre kell lépnünk. Jelenleg, itt most bemutattunk tegnap egy új javaslatot, amely magában foglal két jogalapot. A is szeretnék egy szót mondani. 2012-es évben a pénzügyi támogatás megerősítése egy különleges alapról van szó, amit most vizsgálunk meg. Méghozzá 2011-es év függvényében remélem, hogy ez segíti majd a problémák megoldását amelyeket meg tudtunk állapítani ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ami a tartalékokat életi, elnök úr, szeretném megjegyezni, mint általában azt mondanám, az Európai Parlament bizonyos üzeneteket kíván közvetíteni, mint általában szeretném felhívni néhányuk figyelmét arra, néhány óv, tehát óva intenék néhány ponttal kapcsolatban, nem szabad, hogy a tartalékok ellentmondásban legyenek a jogi és politikai kötelezettségvállalásokkal. Tiszteletben kell tartani a költségvetési sorokat, amelyek ide vonatkoznak, ami a tartalékok szintjét illeti, nem szabad -e túlzó elvárásokat megfogalmazni. Azt gondolom, hogy a 2012-es év első felében a pénzügyi évet nem, nem szabad ezzel kvázi veszélyeztetné minket. Különös aggodalommal tölt el az a tény, ami a közigazgatási adminisztrációs tartalékokat illeti 15,8 millió euró, amely 317 állást illet. Ez egy olyan kérdés, amelyen már tavaly is foglalkoztunk, szeretnék visszatérni ide. Ha szeretnék önök ezeket a tartalékokat fenntartani, át kellene csoportosítani az általános fizetések címsorát kapcsolaton. Mi ugye egyéb, kvázi egyedülálló ö, foglalkoztatóként nem járhatunk el úgy, ahogy önök szeretnék. Szerettem volna még egyszer kiemelni, hogy ö, ennek az lenne a következménye, hogy ö, sokkal nehézkesebb lenne az egész rendszer működtetése. Ami a végrehajthatósági levelet a nyilatkozatot illeti, mi az egyeztető bizottsággal fogom majd erről szólni. Aztán végén két, két pontra szeretnék ki térni, a kísérlet és előkészítési projektekre, illetve az administratív előirányzatokra. Ami a kísérleti projekteket és előkészítő projekteket illeti, megnéztük, hogy egy ideiglenes listát hogy lehetne összeállítani ezeket illetően, Reméljük, hogy az első elemzéshez ez hasznos volt a parlament számára, amelyet elvégeztünk. Mi együtt szeretnénk működni annak érdekében, hogy valóban egy hatékony és eh, jó listát tudjunk elkészíteni az előkészítő és kísérleti projektekkel kapcsolatban. Ami a közigazgatási előirányzatokat illeti, szeretném a jelentéstevőnek mondani, hogy az adminisztratív előirányzatok az összes intézményt illetik, a költségvetési igények Horvátország csatlakozásával megnőnek 2012-től, de ezeket ugye nem vettük még figyelembe, de ha jól értettem, az egyeztető tárgyalás során Horvátország csatlakozásának következményeit is figyelembe fogjuk venni. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy magas szint, egy pontosabban a költségvetési, támogat költségvetési költségeket megtámogatta az illetékes költségvetési sorban. Remélem, hogy az általános jelentéstevő a szakbizottságok módszerét vagy eljárását támogatja, ami a négyes címsort illeti nem található meg ezen címsorok helyreállítása, tehát Szeretném az önök bizottságának figyelmét felhívni erre a tényre. Elnök úr, ezt akartam elmondani bevezetésképpen röviden. Szerettem volna jelezni a legérzékenyebb és legfontosabb pontokat, amelyek az önök a szempontjából fontosak. Köszönjük szépen főigazgató úrnak ezt a pontos és világos és jól összefogott bevezetőt egy fontos tájékoztatást adott a kifizetéseknek a kérdését illetően, az idei kifizetéseket illetően. Látjuk, hogy a költségek még ellentmondóak, és néhány nappal ezelőtt a tanácsnak a, az elnöksége úgy látta, hogy ez mérsékelt a fogyasztási sorok nyilvánvalóan az évelei váratlan költségek azok figyelembe vannak itt végbe. Ez pedig megerősítette azt a döntést, amelyet a 2011 2011-es évre 2,91 százalékkal csökkentsék ezeket, és 2012-vel kapcsolatban is döntöttek. Sajnos ön ö, azt mondja, hogy igazából nem így alakultak a dolgok, és ez azzal a kockázattal jár az év végére, hogy olyan helyzet áll elő, hogy az e legutóbbi módosító költségvetésben további kifizetési összegeket kell mozgosítani annak megfelelően, hogy milyen, mennyire van szükség. Ez a szavazást illetően nagyon fontos tájékoztatás. Arra is utalt, és mi is beszéltünk a palesztinának nyújtott segítségről, támogatásról. Hát ez a téma napról napra alakul. Két nappal ezelőtt az, e, az USA kongresszusának a döntéséről a hallottunk, hogy 200 milliárd, millió dollárban felfüggeszti ezt a támogatást. És itt a külügyi politikáról van ugye szó, az e- Európai Uniónak a külügyi politikájára, és itt a külügyi bizottságnak kell javasol, javaslatot tennie. Ugyanakkor emlékeztették arra, hogy a szavazás során arra kell figyelni, hogy világos legyen, hogy az európai támogatás az nem lép a helyébe másoknak a támogatásán, mások támogatásának a helyébe. Tehát nyilvánvalóan nem a Költségvetési Bizottság vagy én döntünk erről, de azért figyeljünk arra, hogy ez egy nagyon érzékeny táma, téma, és nagyon aktuális téma, amely napról napra másként alakul, tehát figyelni kell rá. és azt is tudjuk, hogy Ashton asszony személyén keresztül az Európai Unió a tárgyalások során megfelelő szerepet játszik a kvartett keretein belül. Nyilván ennek meg kell, hogy meglegyen a költségvetési kísérete is. Aztán a, a tartalékokat illetően a főigazgató úrnak a, az aggájait hallottuk, és reméljük, hogy erre megoldást találunk. E, jelentéstevő asszony akar e, hozzászólni, hogy elmagyarázza, hogy a Költségvetési Bizottságon belül hogy áll a tárgyalások e, állapota, hogy előkészíthessük a szavazást, és figyelembe vegyük azt, amit a főigazgató úr mondott. Grazie Presidente, ringrazio anche il Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a főigazgató úrnak. A hosszú ülést folytattunk a koordinátorokkal. Ez az ülés nagyon hasznos volt. További kompromisszumok kialakítására volt lehetőségünk, és ezt a munkát már az elmúlt héten Strasbourgban elkezdtük. Azt gondolom, hogy sikerül megállapodásra jutnunk. Szeretnénk mindannyian azt, hogyha a parlament közös álláspontot tudna kialakítani. Ami az alapvető kérdéseket illeti, szeretnénk az alapvető stratégiai jelentőségű döntést megerősíteni, mi szerint kevesebb konkrét prioritásra szeretnénk összpontosítani, azokra a prioritásokra, amelyek az Európa 2020-as stratégia részét is képezik. Sikerült megállapodnunk a legérzékenyebb címsorok esetében is, ahol negatív marzsok voltak. És ami a stratégiai tartalmat illeti, ezek is, ezek is érzékeny kérdések az 1-es A e és a 4-es címsort illetően. Itt sikerült megállapodnunk és szeretnénk a szakbizottságok és a frakciók prioritásait finanszírozni. A parlament szeretne az áprilisi bizottsági javaslaton túlmenni. Ami a rugalmasságot illeti, 30 milliót szeretnénk, a hetes kutatás és keretprogram, a CIP program és az egy életen át tartó tanulás programja prioritások. Itt azt fogjuk kérni, hogy növeljük az eszközöket, tehát a bizottsági javaslaton túlmenően szeretnénk növelni. A négyes címsorban szintén erőfeszítéseket tettünk. A folyamat negatív marzsot találtunk, 153 milliónyi euró értékben, és Szerettük volna a kiegészítő levél prioritásait is finanszírozni. És a trialógus mandátumába ezt már bevettük. Palesztin esetében plusz 100 millió euróról állapodtunk meg, és ez szintén szerepelt a trialógus mandátumában. Tehát a rugalmassági eszköz használata az említett címsorokban 208 eh, millió euró értékben. Azt gondoljuk, hogy ez a javaslat koherens, összhangban áll a prioritásainkkal, és összhangban áll azzal az igényünkkel, hogy realista alapokon működő költségvetést alakítsunk ki, egy olyan költségvetést, amely erősebb. Egyértelműen el szeretnénk mondani azt, hogy mik a prioritások, mi, mi az, amit szeretnénk, és itt nem pusztán a Költségvetési Szakbizottság véleményéről van szó, hanem az összes frakció és az összes szakbizottság véleményéről. Egy olyan javaslatot szeretnénk eh, kialakítani, amiből egyértelműen kiderül, hogy mit szeretne a parlament, melyek azok a politikák, amelyeket 2012-ben finanszírozni szeretnénk, ami az előkészítő intézkedéseket és a kísérleti jellegű projekteket illeti. Itt is a prioritásokra összpontosítottunk, a 2020-as stratégia prioritásaira, illetve fontos szempont volt még az egyensúly kialakítása. Nem volt mindig megfelelő mennyiségű összeg a különböző címsorokban a marsok miatt, és nagyon hasznos munkát végzett a bizottság. Kaptunk visszajelzést is tőlük arról, hogy ez a művelet technikai szempontból megvalósítható-e. A bizottságtól rendkívül hasznos javaslatokat kaptunk. A módosító javaslat is itt szerepel. Um, a legérzékenyebb csoportok esetében ez szintén prioritásunk, mint ahogy azt a főigazgató úr az imént el is mondta. Szeretném uh, biztosítani ön, őt arról, hogy osztozom a véleményében, hogy egy általános uh, sorban kell, hogy szerepeljen ez az eszköz nem az egyes főigazgatóságokra külön-külön lebontva, tehát én támogatom ezt a javaslatot. Nagyon örültem annak, amit a kifizetések mértékéről mondott a főigazgató úr, erről nagyon sok vita folyt, a koordinátorok ülésén is. A frakciók különböző véleményen voltak. Azt mondtuk, hogy a kifizetések eh, és a kötelezettségvállalások nagyon fontosak. A kötelezettségvállalások esetében egyetértettünk, de ami a kifizetések mértékét illeti, itt különböztek a vélemények, hiszen ellentmondásos információkat kaptunk arról, hogy ezek a kifizetések valóban szükségesek-e. Én már a folyamat elejétől kezdve azt mondtam, hogy tartanunk kell magunkat a trialógus mandátumához, nagyon fontos egy minimum alapot rögzíteni a bizottsági kifizetéseknél, és nem szabad ez alá menni. Remélem, hogy a többség támogatása mellett sikerül megállapodnunk. Annak is örülök, hogy mindenki rendkívüli erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a politikai prioritásainknál sikerül megállapodni, és tartottuk magunkat a stratégiai elképzeléseinkhez. Azt gondolom, hogy az egyeztetésen már nincsen különösebben jelentős játékterünk, és remélem, hogy sikerül azokat az eredményeket elérnünk a prioritásainknál, amelyeket megcéloztunk. bizottsággal szemben a bizalom útját választottuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó alapjául szolgált a tárgyalásoknak. Köszönöm. Manuel Fernández. Köszönöm szépen, José Manuel Fernández. Most, most. A javaslatokat, tehát hogy hogyan szavazzunk. Gyorsan, a parlament költségvetéséről is, és hogy a mi álláspontunk mi a többi intézmény költségvetését illetően. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, kezdjük a többi intézménnyel. A cél az, hogy megkapják ezek az intézmények azt a minimumot, amivel a feladatokat el tudjuk Eh, el tudják látni, és új kihívásoknak tudnak megfelelni, és a Lisszaboni szerződés által rájuk ruházott hatáskört is el tudják látni. Eh, szoros együttműködésben a többi intézménnyel eh, azt láttam, hogy valóban a szigorú szabályokat vezettek be, és további erőfeszítéseket tesznek, ahogy a parlament ezt követelte tőlük. És az eredeti javaslatnak megfelelően járnak el. A, a bíróság az ombudsman hivatalát illetően a költségvetési tervezetnek megfelelően többet kérünk. Ahogy a parlament ezt már többször mondta, 2,3 százalékos növekedést akarunk Horvátországot nem beleértve. 1,9 százalékról van szó tehát. Ez 75 millió euró a parlamentnek a költségvetésében. A, tehát a, ez összességében 0,8%-os növekedést jelent. Tehát, mint ahogy mondtam, 0,8%. Tehát tulajdonképpen a célkitűzés alatt vagyunk tehát tulajdonképpen többet tettünk, mint amit Lewandowski biztos úr kért tőlünk. Tehát tulajdonképpen többet értünk el, mint amit elvártak tőlünk. Tehát amikor a változtatások, módosítások kérdését nézzük, akkor két projektet látunk, amelyet ejtettünk. ennek jelentősebbike az AFET által javasolt kísérleti projekt volt. Háza esetében várjuk még az üzleti tervnek a bemutatását. Tavasszal ennek a gondolatát már jóvá hagyjuk, hagytuk, és a célkitűzéseket intézményközi együttműködéssel szándékozzák elérni. Aztán a módosítók benyújtása felveti annak a kérdését, hogy ezek befogadhatók-e. Például a költségvetés, a képviselők jogállását illetően, akkor majd meglátjuk, hogy milyen munkát végeztek. A jelentéstevők, árnyék jelentéstevők, akiknek köszönöm a munkáját. A az elnökséggel kiváló megállapodást tudtuk létrehozni, és ez strukturális reformokhoz vezet. Az új szabályok a tolmácsolást illetően 10 millió eurós megtakarítást eredményeztek, a fordításokat illetően 11 milliót. Ugyanis a, nem lesz automatikus továbbá a fordítás. Persze ez nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a többnyelvőségnek a kérdését és elvét, hiszen ezt garantáljuk továbbra is. És a parlamentben továbbra is kérheti mindenki a tolmácsolást. De vannak olyan fordítások, ahol nem lesz automatikus a fordítás. Tehát egy új kor következik be, az EU 2020-as stratégiának megfelelően a fenntarthatóságot, az innovációt szeretnénk biztosítani, és ezért ezek a javaslatok azok intelligensen lettek megfogalmazva. Tehát, hogyha fenntartható és intelligens növekedésről van szó, akkor az új hatásköröknek megfelelően az új parlamenti képviselők csatlakozásával még mindig sikerül eh, többet tennünk kevesebb pénzzel, tehát több feladatot eljár, ellátni, eh, de ugyanakkor pénzt megtakarítani tehát a különböző frakciók és a, az igazgatási szervek megtették a különböző erőfeszítéseket azért, hogy az elvárásoknak megfelelően és a jövő kihívásainak megfelelően tudjunk működni. Olyan költségvetést nyújtunk be, E, ahol a különböző intézményeknek a növekedési szintjei alacsonyabbak, mint az inflációs ráta. Tehát mindannyian áldozatokat hozunk, hogy ezt lehetővé tegyük. A köztisztviselők áldozatokat hoznak. Tehát mindenki figyelembe veszi azt a nehéz időszakot, amelyet most Európa megél. Köszönöm szépen. Sí. Nagyon jó, köszönöm szépen. Egyszerűen szeretnék egy pontot kiemelni. Valaki szót kért? kérdezi az elnök. Mm, Vogan kollégán kért szót, utána én kérek majd. Vogan úr. Elnézést, elnök úr, csak gyorsan szerettem volna reagálni az utolsó hozzászólóhoz, Fernándes úrhoz, ahogy említette, helyesen nagy mértékben megállapodtunk a kérdésekben, ami a parlament költségvetését illeti, és a többi intézmény költségvetését, például a az intézmény, többi intézmények kapcsolatban, ahol azt mondtuk, hogy helyre kell állítani az LKT-t, különben problémákkal néznek szembe működésüket, illetően a jövőben. Ami a többi kérdést illeti, amely szoba került, azt hiszem, hogy a legtöbb információt, amikor megkapjuk, ugye, ami a garanciákat illeti, például az Európai Történelem Háza kapcsán talán elemezni kellene az üzleti tervet. Nem régiben kaptuk csak meg az üzleti tervet, nem tudtuk még alaposan megvizsgálni, de a legtöbb kolléga azt hiszem, hogy nagyon sok információt kap ezzel kapcsolatban. Ami a többi kérdést illeti, ami az utazási költségek terítését illeti, ebben is meg tudtunk állapodni, hogy csökkentsük a 5%-kal, nem 15%-kal az utazási kiadásokat. Egy dolgot említenék, amikor arról van szó, hogy befogyasztanák a napi díjakat. Azt hiszem, hogy megállapodás történt az a kapcsolatban, hogy mindenképpen be kellene fogyasztani a napi díjak egy részét, ez a, a napi díjat pontosabban. Jövőre pedig a többi eh, költségtérítést. Ugye módosítanunk kellene majd a képviselők jogállásáról szóló szabályzatot is, hogy a többi jutatást be tudjuk fogyasztani, de szerintem kezdjük a napidi befogyasztásával. Szerintem jövőre a többit is, nem csak a napi díjat be kellene fogyasztani. Köszönöm szépen, kedves kollégám! Erről a kérdésről már szóltunk a koordinátor ülésén. A következő dolgot szeretném elmondani ezzel kapcsolatban. Mindaz, ami az esetleges módosítókat illeti. Jelenleg nincsenek, a legjobb tudomásom szerint, potenciális módosítások kapcsán, amelyek a költség, amelyek a képviselők jutatásáról, a mm, tisztviselők fizetéséről szóló módosításokkal kapcsolatban. Nincs jogi hatáskörünk, a szabályzatban ez szerepel, és ezt megerősítette az Európai Bíróság ítélete, amely elítélte a tanács azon döntését, amely a amely a tisztviselők bizonyos utatásait be kívánta fagyasztani. A többivel kapcsolatban, a többi rendelkezés a kapcsolatban, amely a képviselők és a tisztviselők jogálláshoz kapcsolódik, de nem érintik a fizetéseket, tehát a mm, napi díjak, utatások és többiekről van szó, nem a fizetésről. Az Európai Parlament jogi szolgálatának véleménye lesz nagyon fontos, ami, ami a parlament költségvetését illeti. Döntés születik majd az elnökségi ülésen, a plenáris ülés persze ellenszavazattal is élhet, kvázi leszavazhatja az elnökséget. A, a büró, az elnökség nem egy szuverén testület a parlamenten belül. A plenáris ülés a fő szuverén szerv. Lehet, hogy a plenáris közgyűlés más véleményen van, mint a büró. Lehet, hogy visszautalják a plenáris ülésen a kérdést a mi bizottságunkhoz, ha lesznek módosítók. Ezekkel a fejezetekkel kapcsolatban ezek olyan módosítók, amelyek eltávolodnak az alappolitikai megállapodástól, amelyet nagyon nehezen tudtunk ki ö, alkudni az elnökség és a kobu között hogy a szavazásra bocsátjuk ezeket a módosítókat, és a bűrő majd eldönti, hogy mit kíván tenni. A parlament elnök a plenerés ülésen fog majd döntést, végső döntést hozni. Ez nem egy jogi probléma, azt gondolom, azt remélem, hogy politikai szinten sikerüljük a legjobb, sikerül majd a legjobb körülmények között kezelni ezt a kérdést. Egy utolsó megjegyzést tennék mindehhez. Szeretném Reimer Bőge kollégánkat tájékoztatni, akit meghívtak a koordinátorülésre, de nem tudott eljönni, mert más dolga volt. Neki intézném ezt, hogy hozzáintézném ezt a következő megjegyzést. Francesca Bazzani azt mondta, hogy politikai megállapodásnak az a célja, hogy a felső határon túllépjünk az 1A és a 4-es fejezetben. Viszonylag mérsékelt összegek ről van szó. Az politikai elképzelés az abból áll, a, a tavaly is így jártunk el, nem a csillaggal jelölt módosítókat szavazzuk meg. A visszavezetés előtt volt lehetőségünk a csillagozott módosítókkal élni. A Lisszaboni szerződés előtt volt erre lehetőség, tehát Inkább arról van szó, hogy a módosítóinkban az Európai Bizottsággal összhangban, de ez egyik kategóriában először járt így el az Európai Bizottság, tehát arról van szó, hogy ezt a felesleget úgy ö, ö, használjuk fel, hogy mobilizáljuk a rugalmassági alapot az intézményközi megállapodás jelentéstevőjét, Ráme Bőgét, erről tájékozatnunk kell. Meg kell néznünk tehát, hogy ha egyetért tesz a Bőke úr, tehát az ő jelentését megszavazzuk egy időben a költségvetéssel. Ezt így tesszük, amikor a kiigazítási, globalizációs kiigazítási alapot is megszavaztuk, Szükségünk van egy költségvetési szavazásra, és arra is, hogy megszavazzuk az intézményközi megállapotásról szóló jelentést, Hajme bőge jelentését. Ez megfelel az intézményközi megállapotásnak. Esetleg az ebédidőt kihasználhatnák arra, hogy ezt a kérdést egy kicsit pontosítsák hogy délután valóban tudjuk, hogy mely utat kell követnünk. Kedves kollégáim, ha nincsen további hozzászólás, köszönetet mondok a főigazgató úrnak, lezárom az ülést, 15 órakor találkozunk. Kérem a szavazókártyát ne felejtjék el, a szavazókártyájukat tessék hozni, mert erre szükség lesz. És persze hozzanak kérem minden dokumentumot, szavazólistát. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást.